demokrácia fenyegetés alatt van a globális szinten, sokféle konfliktus, háború, szegénység, korrupció fenyegeti, illetve hogy autoritár, totalitárius rendszerek működnek bizonyos országokban. Ebben az összefüggésben úgy gondolom, hogy itt az ideje, hogy határozottan lépjön, lépjen fel az Unió láthatóbb módon annak érdekében, hogy az emberi jogok és a demokrácia tiszteletét előmozdítsa a harmadik országokban. Hogy mit tudunk tenni konkrétan, a jelentés tervezett három fő tervében ezt próbáltam felvázolni. Az első részben az Unió által alkalmazott eszközöket sorolom fel, a jogérvényesülés és a demokrácia elomozdítása érdekében harmadik országokban. Az intézkedéseknek több eredményt kell hozniuk. Néhány éve az Unió megerősített bizonyos intézkedéseket az emberi jogok és a demokrácia tekintetében az stratégiai cselekvési terv, keretterv kidolgozásra került, illetve az emberi jogi cselekvési terv és megvalósít, bevezetése került. Ezek azok az eszközök, amelyek támogatják ezt a politikát. Az Unió arra összpontosít, hogy megvalósítsa ezeket a terveket, ez a fő üzenete a jelentés első részének. Bizonyára látják, hogy alrészekre oszlik ez az első fejezet, az éves jelentést, amelyet a bizottság és a külügyi szolgálat készít, ezt is megemlítjük, és a tanács ezt jóvá hagyja. Véleményem szerint ebben több elemzésre és kevesebb leírásra volna szükség, Nem elég részletes a tények elemzése, csak a leírásukra kerül sor a jelentésben. Az új cselekvési tervvel kapcsolatos álláspontunkat is megfogalmazom. Több erőfeszítése van szükség az intézkedések megvalósítása érdekében. Az Unió ezeket az eszközöket használja az emberi jogok előmozdítás érdekében, például az országok stratégiája, a fókuszált tervek, a harmadik országokra vonatkozó struktúrált párbeszéd, az iránymutatások, stb. stb. Ezek azok az eszközök, amelyek alapján fontos volna ajánlásokat tenni, amely alapján a parlament állásfoglalást hozhatna, és hatékonyabb volna az emberi jogok és demokrácia tekintetében történő külső fellépésünk. Ami a külpolitikát illeti, meg kell vizsgálni, milyen eszközökkel tudjuk előmozdítani az demokráciát és az emberi jogok érvényesülését harmadik országokban. Két dimenziót emeltem ki az, a jelentés végén. Az üzenet remélem egyértelmű, vagyis hogy a legnagyobb mértékben ki kell használnunk a külpolitikai dimenzióval rendelkező politikákat, hogy elősegítsük ezeket a célokat. A, ezt figyelembe kell venni az politikában, a szomszédsági politikában, a bővítési politikában, és kvalitatív lépéseket kell tennünk a háromoldalú szervezetekben való részvétel tekintetében az Unió mindig is aktív volt. Nagyon fontos, hogy közös álláspontot képviseljünk, és legyen idő az előkészítő tanácskozásokra a harmadik országokkal. A tervezet másik két része az előző előzőekben említett két dimenzióval foglalkozik, az emberi jogokkal egyrésztről és a demokráciával más részről. A második részben bizonyos cselekvési tengelyeket említek, amelyekben az Unió lépéseket tehet az lelkismereti szabadság, vallásszabadság, a nők és a gyermekek jogai, olyan területek, amelyeket megemlítek ebben az összefüggésben. A szöveg ezen részében nem említettem meg az összes elismert emberi jogot, és ez nem kimerítő lista, nem az összes cselekvési területet említettem meg az Európai Unió számára. A jelentés nem azzal a célral készült, hogy végtelen listát állítson össze a problémákról, nem ez tehát a cél, hogy százoldalas jelentést készítsünk ezekről a problémákról. Viszont az hangsúlyokat el tudjuk helyezni bizonyos cselekvési területeken. A jelentés harmadik része felhívja arra a figyelmet, hogy a demokrácia elősegítése egyelőre másodlagos szerepet kapott a harmadik országokkal fenntartott uniós kapcsolatban. Az unió támogatása az a demokrácia kialakításában és konszolidációjában sokkal jelentősebb kellene, hogy legyen. Mint ahogyan azt a 75-ös bekezdés is elmondja, nem lehet elképzelni, hogy jogállam működik demokrácia nélkül, számomra ez egyértelmű. Ezt nem lehet relativizálni a demokrácia fontosabb szerepet kellene, hogy betöltsön az EU külpolitikájában. Nem csak a választási aspektusokat kell figyelembe venni, ezen túl kell lépni. E, nyilván ez nagyon lényeges, de ezen túl kell lépni a demokrácia és a szabadság, a szólásszabadság, a társulási jog, egyesülési jog, és ugyanilyen fontos tényezők a demokrácia, az igazságszolgáltatás függetlensége és részrehajlásmentessége. Ezek is fontos tényezők, és a civil társadalmat is be kell vonni a politikai párbeszédbe, megvédelmezve az, a jogérvényesülést. Ezt a javaslatot szeretném tenni ebben a jelentés tervezetben. Véleményem szerint az EU jobban kihasználhatná azokat az eszközöket, amelyeket kidolgozott, és ezeket jobban hasznosíthatná. Megpróbáltam következetes lenni ebben a szövegben, a harmadik bekezdésben, a belső és a külső politikája az új Uniónak nagyon fontos szerepet kap ebben a tekintetben. Ez a következetesség például szükségessé vált, ez nyilvánvaló a mostani menekült válságban. És úgy gondolom, hogy nem arról van szó, hogy ezzel a jelentéssel megpróbáljuk megoldani a menekült válságot. Ez a jelentés nem arról szól, hogy a tagállamokban hogyan érvényesül a jog és a demokrácia, de az nagyon fontos, hogy a szakbizottságok kommunikáljanak egymással, mi és a LIBE, de hát nem nekünk kell elvégeznünk a LIBE bizottság munkáját, az ő feladatuk a tagállamok helyzetét vizsgálni. Ebben a jelentésben elsősorban az Unió harmadik országokban történő fellépéséről beszélünk, erről is szól a jelentés címe. Az árnyék jelentéstevőkkel ebben az értelemben dolgozom majd a következő hetekben, mert megkezdtük az eszmecserét és a civil társadalom képviselőivel, illetve a külügyi szolgálat képviselőivel is felvettük a kapcsolatot. Most be is fejezem elnézést, hogy ilyen hosszúra fogtam, de szerettem volna összefoglalni a tartalmat és kijelölni a párbeszédünk kereteit hogy végső soron ne csak tartalmas legyen ez a jelentés, hanem olvasható is. A jelentés olvashatósága is nagyon fontos. Nem szabad, hogy csak mindenféle lozungoknak a felsorolása legyen ez a jelentés, amit aztán végül is senki nem olvas el. Miután jó sokat harcoltunk azon, hogy két-három vagy harminc új bekezdést beilleszünk a szövegbe. Köszönöm. Um, köszönöm szépen, köszönöm Preda úr. Most az árnyék jelentés készítő következnek, és egy kicsit már szorít minket az idő, ahogy önök is gondolom látják. Először Fosztasszony következik, a szocialista frakció képviseletében, aztán az ECR Demeszméker úr, aztán Lochpiller asszony a zöldek képviseletében. Kérem, két percben szóljanak hozzá. Köszönöm. Nagyon köszönöm a szót. Először is Pánszéri úr nevében, aki elnézést kér, hogy ma nem tudott eljönni, ezért én helyettesítem. Külföldön van egy parlamenti misszió keretén belül, úgyhogy ezért kaptam meg tőle az anyagot, és felolvasom önöknek. Először is szeretne köszönetet mondani Preda úrnak a végzett munkáért, és mint volt előadója a 2013-as jelentésnek, tudom, hogy milyen fontos ez a jelentés. Nagyon remélem, hogy ugyanolyan pozitív együttműködés és konstruktív szellem fogja jellemezni az együttműködésünket az idén is. Az Európai Parlament mindig is úgy tekintette az emberi jogi éves jelentést, hogy rendkívül fontos eszköze ez az európai állampolgárok tájékoztatásának, a helyzet értékelésének, az emberi jogi kérdésekben, illetve az itt történtekről való tájékoztatásnak. Az első tervezetben már egyértelmű utalások vannak a közszolgálatra, főleg ami a deleg, az EU delegációk szerepét illeti, hogy Egyértelmű összehasonlítási pontokat kell meghatározni az útmutatásokban, monitorozni az emberjogi klauzákat az EU és a harmadik országok között létrehozott nemzetközi egyezményekben. Nagyobb figyelmet kell szentelni az emberjogi harcosoknak. Bár mindenek ellenére van egy-két megjegyzésem, mind a struktúrát, mind pedig a jelenlegi jelentés tartalmát illetően. Nos, először is ami a struktúrát illeti. Úgy gondolom, hogy a fejezetek felosztása nem feltétlenül egyértelmű, a címek túl általánosak, nincs egyértelmű szétválasztása a témáknak. Ezért tematikai megközelítést javasolnék, melyet már tavaly is felhasználtunk. Ami a tartalmat illeti, Bizonyos kérdések teljes mértékben hiányoznak belőle, amelyek nem csak a szocialisták számára prioritások, hanem nemzetközileg is elismertek az emberi jogok védelme területén, mint például a nők és a lányok jogai, az emberi jogok és a fejlődés közötti kapcsolat, az emberi jogok és a korrupció közötti kapcsolat, az LGBT jogok, a szexuális reprodukciós jogok, a fogyatékkal élők jogai, az Európai Parlament fellépése az emberi jogok terén és a különböző parlamentközi delegációk szerepe. Az elnök félbeszakítja a hozzászólót, mondván, hogy az anyagot továbbítani is tudjuk, úgyhogy kérem, hogy adja be. Nos, a szocialisták módosításainak zöme természetesen ezekre fog kitérni, és az elkövetkezendő ülésen, ahol az árnyék jelentés készítők találkoznak, meg fogjuk tudni ezt vitatni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, de Messmaker úr, parancsoljon. Nagyon köszönöm a szót, elnök asszony. Igyekszem betartani a rendelkezésemre álló időt. Én is szeretnék köszönetet mondani. Az előadónak gratulálok, főleg megközelítéséhez. Nyilván nem lehet ez végtelen ö, lista, amelyben minden benne van, de kiemelt bizonyos kérdéseket, és ez rendkívül pozitívum. Fontos ez a jelentés, mert az emberi jogok pillérei az Európai Uniónak, és ennek így is kell maradnia. Vannak eszközeink is, amelyek rendkívül fontosak, ezt elmondta az előadó is. És rá, rá is világított erre. És ha megengedik, ha bizonyos dolgokat ki szeretnék emelni, amelyeket fontosnak találok, mint például az Európai Demokrácia Alap, amely fontos eszköze lehet a szomszédos országok társadalmainak támogatásában, és pontosan erre gondoltam. Egyetértek, bizonyos kiszélesített mechanizmusokra is szükség van, amelyek az emberi jogi dialógusokat irányítják. Ezeket felül kell vizsgálni, hogyha szükség van rá. Ezen kívül egyértelmű operatív útmutatásokra is szükségünk van. Már vannak ilyen útmutatások az Európai Külszolgálatnál, de azt gondolom, hogy még operatív jelleget kell ezeknek kölcsönözni. Egyetértünk azzal a pozitív értékeléssel, ami a külön képviselő kijelölését illeti, aki emberjogi kérdésekkel foglalkozik. Azonban nem egészen értek önnel egyet, amikor arról szólt, hogy a kül- és belpolitika közötti konzisztenciáról szólt. Nem hiszem, hogy ebben a jelentésben kellene ezzel foglalkozni. De visszatérve arra, amit korábban Fehér Oroszország kapcsán mondtunk. Ami a hihetőséget illeti, itt lehet szerepe. Nem szabad más országokra mutogatnunk, és elfeledkeznünk tükörbe nézni, hiszen szavahihetőségi kérdésről van itt szó. Köszönöm. Köszönöm szépen, Máker úr. Most pedig megadnám a szót Lochbiller asszonynak. Köszönöm, elnök asszony. Én is szeretnék köszönetet mondani Préda úrnak ezért az átfogó jelentésért. Én is örömmel fogadtam azt a konzultációt, amelyet a civil társadalom bevonásával szervezett. Azt hiszem ez nagyon hasznos és informatív volt. Ami a tartalmi kérdéseket illeti, különösen az a tény, hogy a civil társadalom mozgástere csökken, illetve a figyelembe veszük, hogy az emberi jogi jogvédők milyen feltételek mellett dolgoznak, úgy gondolom, hogy ezt jobban kellene tükröznünk a jelentésben. És természetesen ennek mentén módosítókat is elő fogunk terjeszteni. Vannak egyéb ágazati szakpolitikák is, amelyek belekerültek a jelentésbe, de a frakcióm szeretné ezeket kiterjeszteni. Például, ami a migrációs részt illeti, itt beszélhetünk olyan kérdésekről is, mint az emberi jogok, valamint az Európai Unió határigazgatása és az áttelepítés a gazdasági, szociális és kulturális jogok, valamint az, a vállalkozások és az emberi jogok összefüggése is határozottabban ki, ez, is, ez is jobban ki lehetne domborítani, a nemzetközi emberi jogot is. Ezek szerepelnek ugyan a jelentésben, de szeretnénk őket jobban kidolgozni. Vannak egyéb kérdések, amelyek nem kerültek bele a tervezetbe, ezeket hiányoljuk, és úgy gondoljuk, hogy kulcsfontosságú lenne beépíteni őket a jelentésbe. Például gondolok az emberi jogok és a technológia összefüggésére, hiszen a közelmúltban fogadtunk el ebben a témában egy kitűnő jelentést. A Nemzeti Emberi Jogi Intézmények, a terrorizmus ellenes politikák, az emberkereskedelem, amely csak a különböző műveletek szempontjából kerül megemlítésre, de az emberi jogi jogsértések és a visszaélések szempontjából nagyon fontos. A sport és az emberi jogok, valamint a földfoglalások és az emberi jogok témaköre is megemlíthető talán érdemes volna az időzítéssel, a menetrenddel is foglalkoznunk, ugyanis a jelentés tervezet a 2014-es időszakra vonatkozik, és 2015 végén kerül elfogadásra. Talán megoldás lehetne, hogyha a jövőben lefedhetnénk az emberi jogok helyzetének alakulását nem pusztán abban az évben, hanem egészen az, a jelentés elfogadásáig terjedő időszakot is felkarolhatná ez a jelentés, talán így nagyobb figyelmet tudnánk kelteni. Köszönöm szépen, Lochpiller asszony, most megadnám a szót a DigiDevco képviselőjének, Jean-Louis Villnek. Az időzítés miatt, ha nem, nem haragszik, akkor először önnek adnám meg a szót. Köszönöm, elnök asszony. Nagyon röviden. Szeretnék köszönetet mondani Préda úrnak a jelentésért, ez egy kitűnő jelentés. Valóban itt eh, remek dolgok kerültek az anyagba. Az egész csapat kitűnő munkát végzett. Két dolgot szeretnék nagyon röviden megemlíteni. Először a bizottság jóváhagyott egy cselekvési tervet a múlt héten, pontosan ebben a témában. Ez nagyon fontos, és Loch Piller asszony is említette, itt a 2014-es évről beszélünk, de már 2015-öt írunk, ami talán fontosnak bizonyulhat. Jó lenne, hogyha talán ezt az évet is integrálhatnánk a jelentésbe. És szeretnék talán még több információt kapni, ugyanis ez a megközelítés, amelyet választott. Nos, számunkra rendkívül fontos, tavaly egy eszköztárat, egy toolboxot hagytunk jóvá, így nevezzük ezt az alkalmazott megközelítés szempontjából. Bizonyos technikai intézkedéseket is jóvá hagytunk már a különböző programok tervezése céljából, de van még valami, ami nem sokára elkészül, ez pedig egy csomag, amely a delegációban dolgozó kollégák képzését szolgálja. Technikai támogatást is nyújt, technikai segítségnyújtást biztosítunk a delegációknak ezáltal. Fontos, hogy a kollégák mindezt integrálhassák a különböző programokba, amelyeket az együttműködés során alkalmaznak. Ez nagyon fontos, és ez tartozik azon eszközökhöz, amelyeket a múlt évben elfogadtunk. Lépésenként ez működik is. Talán ennyit szeretnék elmondani, már így is két percet igénybe vettem. Köszönöm szépen. Most pedig megadnám a szót Ricardo Szerinek, az emberi jogi iránymutatások és a multilaterális együttműködés illetékes igazgatónak a külügyi szolgálattól. Köszönöm, elnök asszony. Én is csak röviden szólnék, örvendünk ennek a jelentésnek. Nagyon jó volt a kapcsolatunk, eh, az egyeztetésünk Préda úrral az elmúlt hetekben, úgyhogy örülünk ennek a formális együttműködésnek, ez jól alakult, és eh, szeretnénk ösztönözni, hogy ezt így folytassa, de mi természetesen készek leszünk az együttműködésre és a támogatásra, a párbeszédre. Nagyon röviden, ami a tartalmat illeti, egyetértünk azzal a megközelítéssel, amelyet Préda úr alkalmazott, hogy számos kérdéskört lefedjen, ugyanakkor ne tegye ezt kimerítő jelleggel. Véleményünk szerint vannak, van számos érdekes ajánlás és javaslat, amely megfogalmazódik ebben a jelentésben, különös tekintettel az általunk választott eszközökre. És ebben a kontextusban ezek ebben a struktúrában még jobban kitűnnek, mint egy, egy régebbi extenzív jelentésnél az történt volna. Egyes ajánlások kapcsán csak azt, eh, említhet, azt említeném meg, hogy eh, ugye évenként teszünk ilyen éves ajánlást, ebben megfogalmazunk, éves jelentést, ebben megfogalmazunk különböző ajánlásokat. A jelentésen lehet javítani, remélhetőleg erre képesek is leszünk. Ami pedig a cselekvési tervet illeti, ez ugye a fő eszközünk, amelyet júliusban fogadtunk el a DG DEFCO-val együttműködésben szoros volt velük az együttműködés, és ahogy a jelentés is megfogalmazta, a fő kihívás most ezen fontos dokumentum végrehajtása lenne. Tehát megint csak azt mondhatom, hogy számos érdekes ajánlást olvashatunk az eszközökről. Úgy gondolom, hogy a következő ülésen erre, végre, erre visszatérhetünk, illetve a végrehajtás során majd a soron következő hónapokban még beszélhetünk erről. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy ilyen röviden fogalmazott úgy gondolom, hogy nagyon lényegre törően fogalmazott. Ez volt az a megközelítés, amelyet Fréda úr is alkalmazott, mind támogatjuk ebben. Nem az a cél, hogy az összes kapcsolódó témát megemlítsük, hanem lényegre törően fogalmazzunk. Most megadnám még önnek a szót, hogy lezárja ezt a témát. Kapok 40 percet, jól hallottam? Seven? Én inkább hetet mondanék. Röviden. Először is szeretnék köszönetet mondani a kollégáknak, eh, a külügyi szolgálattól eh, és a bizottságtól a felszólalásukért, és eh, azért, amit elmondtak Pancéri kolléga valóban elképzelhető volna, hogy világosabb legyen a szöveg, ezen még lehet javítani. Én is mindig amellett vagyok, hogy egyszerű gondolatokat fogalmazzunk meg, végső soron olvashatónak kell lennie a végeredménynek. Hogyha olvashatatlan bonyolultsággal fogalmazunk, akkor nem érjük el a célunkat csak összezavarjuk a közönséget, az olvasó közönséget. Úgyhogy valóban ez a szándékom, hogy egy olyan szöveg készüljön, amely tartalmilag megalapozott, de ugyanakkor könnyen is olvasható, jól értelmezhető az átlag ember számára. Miközben felvázolja az összes árnyalatát a témának. Lochbiller asszonynak válaszolva valóban vannak olyan kérdések, amelyek a Fejlesztési Bizottság beli kollégák részéről jönnek, ők hozzá akarják ezeket tenni a szöveghez. Tehát biztos, hogy lesznek olyan, olyan e, tézisek, amelyek majd a DEVE bizottságból származnak. Én elsősorban az alapjogokkal, az emberi jogokkal foglalkozom, és ennek a problematikájával. A DEVE bizottsággal való együttműködésben nagyjából tudom, hogy mire lehet számítani. Aztán Demesmaker úr valóban teljesen tudatában vagyok, hogy milyen fontos szerepet kap az Európai Építő Alap, a politikánk számára a hitelesség a legfontosabb, nyitottnak kell lenni, hogy olyan eszközöket találjunk, amelyekkel javítani lehet ezt az aspektus. Aztán Lochbiller az hogy meggyőződésem. Először is szeretnék köszönetet mondani, hogy ilyen aktívan részt vesz a civil társadalommal folyó párbeszédben. Ennek nagyon örülök, hogy együtt tudok önnel működni ebben és egyetértek természetesen, hogy a módosítókról majd beszélnünk kell, már ami a civil társadalom fokozott bevonását illeti. A többi témát már említettem, például ott van az érinthetetlenség, a büntetlenség elleni küzdelem, illetve az emberi jogok kérdése, terrorizmus elleni felépés, stb. Nyitott vagyok önnel is és másokkal, és szeretnék olyan megfogalmazásokon dolgozni, amelyek megtartják a szöveg filozófiáját és olvashatóságát. Végső soron pedig szeretném megköszönni a bizottság és a külügyi szolgálat együttműködését, és még egy szó Lokbiller asszonynak a kérdésére a 2015-ös fejleményekkel kapcsolatosan. 2016 előtt nem nagyon várom a szavazatot, bár ez egy kicsit furcsa egy 2014-es jelentéssel kapcsolatosan, de valahol meg kell találni az egyensúlyt. Aközött, hogy az ember egy bizonyos évre összpontosít, a 2014-es évre, és utána persze figyelembe kell venni a legfrissebb fejleményeket is, nem lehet figyelmen kívül hagyni azt, hogy tulajdonképpen mi történik. Minden esetre meg kell találni a módját, hogy világosan figyelembe tudjuk venni, hogy melyik időszakról szól ez a jelentés, a bizottsági jelentés is erről szól, és esetleg a szakbizottságunk más jelentésekben térhet ki az, azóta eltelt fejleményekre, és nagyon remélem, hogy az árnyék jelentéstevőkkel hasznos eszmecserét tudunk majd folytatni. Elnézést, hogy már megint ilyen sokat beszéltem. Köszönöm. Köszönöm szépen, Preda úr. Úgy gondolom, hogy a legfontosabb kérdésekre kellő időt szenteltünk. És ami pedig az ütemezést illeti, valóban egyetértek azzal az elképzeléssel, hogy még ebben a hónapban próbáljunk szavazni, vagy legalábbis ebben az évben erről a jelentésről. Köszönöm szépen mindenkinek a hozzájárulását, és nézzük a következő napi rendi pontot. Ez egy eszmecsere Fátóven Szuda asszonynal, aki a nemzetközi büntető bíróságot képviseli. Yes, yes, I, I, I did have this, but it's uh, good. Igen, megvolt nekem, de akkor most folytatom. Thank you very much. Welcome. Köszönöm szépen, köszöntöm Önöket a következő napi rendi pont kapcsán. Nagy megtiszteltetésünk az, hogy eljött hozzánk eh, Fatou Bensouda asszony, a Nemzetközi Büntetőbíróság ügyesze. Az elmúlt években Moreno Campo úr az ön elődje járt nálunk, és magasrangú tisztviselők a Nemzetközi Büntetőbíróságtól. Bíróságtól. Suda asszonyt a Nemzetközi Büntető Bíróság ügyészének választották meg az aláíró felek közgyűlésén, konszenzusos döntéshozatal alapján 2012. júniusában. A legsúlyosabb nemzetközi bűncselekvényekre terjed ki a hatósága, ugyanis a római statútum 5-ös cikke alapján a bíróságnak joghatósága van a következő bűncselekmények esetében. Népírtás, emberiesség elleni bűncselekmények, háborús bűncselekmények és agresszió. Az Európai Parlament következetesen jelezte elkötelezettségét amellett, hogy fokozza a nemzetközi büntetőjog fejlesztését, és ebben a tekintetben szorosan támogatta a határozottan támogatta a Nemzetközi Büntetőbíróság tevékenységét. 2011. novemberében a parlament egy jelentést készített és állásfoglalást is elfogadott arról, hogy az Európai Unió támogatja a Nemzetközi Büntetőbíróság munkáját. Ez az állásfoglalás hangsúlyozza azt, hogy szükséges kiterjeszteni politikai és diplomáciai fellépés által is a bíróság munkájának támogatását. Az jelentés elfogadását megelőzte egy látogatás a DROA bíróság részéről 2010. júniusában Kampalában, Ugandában. Az agressziós bűncselekményekről szóló állásfoglalás kapcsán 2014, júli, 2014 júliusában ez egybeesett az első világháború kirobbanásának századik évfordulójával. A parlament azt kérte az Európai Uniótól, hogy fogadjon egy közös álláspontot ezen bűncselekménnyel kapcsolatban. Az állásfoglás azt is hangsúlyozza, hogy támogatjuk a Nemzetközi Büntetőbíróságot, és az Európai Uniót, valamint a tagállamokat arra ösztönözzük, hogy biztosítsák az ICC munkának egyetemes jellegét, még mielőtt megadnám a szót Benszuda asszonynak, szeretnék köszönteni a globális fellépésért parlamenti fel, parlamenti akció képviselőit, különböző parlamenti képviselőket. Ők elindítottak egy kampányt annak érdekében, hogy a romai statútumot ratifikálják, Köszöntjük Önöket itt a szakbizottságban, most pedig Ben asszonynak adnám meg a szót. Thank you very much and distinguished. Tisztelt parlamenti képviselők, tisztelt elnökasszony asszony és a civil társadalom tisztelt képviselői, hölgyeim és uraim. Először is eh, engedjék meg, hogy eh, hogy eh, kifejezzem hálámat a szakbizottság elnökének, Elena Valencianónak. Én őt helyettesítem, mondja az elnök, Beatriz Becerra a nevem. Az elnök asszony jelezte, hogy sajnos ma nem tud eljönni, ezért elnézést kér. Kérem, hogy közvetítsék felé is hálámat a meghívásért. Az Európai Parlament kulcsfontosságú volt a politikai szándék előmozdításában a 90-es évek közepe óta, amikor is támogatta a római statútumot, és létrehozása óta a Nemzetközi Büntetőbíróság fontos támogatója volt. Az összes 27 tagállam részese a római statútumnak, és nagyon nagyra értékelem ezt a lehetőséget, hogy konstruktívan megvitathassunk közös érdekű dolgokat, kérdéseket. Az albizottság foglalkozik az emberi jogok előmozdításával, az a jogállamiság és a demokratikus értékek ösztönzésével harmadik országokban. Tudom, hogy ez olyan kérdéseket is érint, amelyek hatáskörömbe tartoznak. A nemzetközi emberi jog története, valamint a római statútum, amely létrehozta 1998-ban a Nemzetközi Büntetőbíróságot, szorosan összefüggnek. Az ICC létrehozása óta a az elszámoltathatóság kifejezése új jelentést kapott az emberi jogi jogsértések kontextusában. Az ICC a legsúlyosabb bűncselekményekkel foglalkozik, amelyek a nemzetközi közösségben bekövetkeznek. 123 aláíró fele van, részes fele van az ICC-nek, a háborús bűncselekmények elkövetőit szemben indítunk büntetőeljárásokat, az emberiesség elleni bűncselekmények, a népírtás és az agressziós bűncselekmények elkövetőivel szemben. A joghatóságunk kiterjed olyan bűncselekmények kivizsgálására, amelyek az aláíró felek területén következnek be, vagy amelyeket olyan személyek követnek el, amelyek az aláíró felek állampolgárai, függetlenül attól, hogy hol követték el ezen bűncselekményeket. Nagyon fontos megjegyeznünk azt is, hogy az ICC kiegészítő jellegű a nemzeti büntető jogi hatósághoz képest. Ez egyfajta utolsó mencsvár hatóságunk akkor avatkozik be, hogyha az aláíró felek, hogyha a tagjaink vagy nem hajlandóak, vagy nem képesek kivizsgálni azon bűncselekményeket, amelyek a hatáskörünkbe tartoznak. Ma szeretném tájékoztatni önöket hivatalunk munkájáról, és néhány gondolatot megosztani önökkel azon alapelvekről, amelyekre épül a nemzetközi büntető jog, amelyet a római statútum hozott létre. Szeretnék ajánlásokat is megfogalmazni azzal kapcsolatban, hogy az Európai Parlament és a parlamenti képviselők hogyan támogathatják mandátumunkat. Hivatalunk jelenleg előzetes vizsgálatokat folytat kilenc esetben, Palesztinában, Ukrajnában, Kolumbiában, Gíneában, Irakban, csak hogy néhány példát említsek, annak érdekében, hogy megállapítsuk, hogy alapos ok szolgál-e arra, hogy egy eljárást, vizsgálatot kezdeményezzünk. Ez az előzetes vizsgálati szakasz, ez nem minősül vizsgálatnak, ez egy információgyűjtő folyamat, amely által a hivatalunk megállapíthatja, hogy elfogadhatóak-e ezen ügy esetek. Ide tartozik az is, hogy értékeljük az állítólagos bűncselekmények típusát és súlyosságát, megállapítsuk, hogy ugyanazon személyek ellen vannak-e nemzeti eljárások, amelyeket kezdeményeztek. Tiszteletben tartjuk a szuverenitást, és bármilyen folyó nemzeti mm, jogi eljárást, ez kulcsfontosságú abból a szempontból, hogy megállapítsuk azt, hogy kezdeményezünk eljárást vagy sem. Szeretnék eh, részletesen érinteni néhány ilyen előzetes eh, vizsgálatot. Előzetes vizsgálatot kezdeményeztünk a palesztinai helyzettel kapcsolatban, ez eh, folyamatban van, azt követően, hogy Palesztina elfogadta a bírósági joghatóságát, és az év során csatlakozott a római statútumhoz. A hivatalunk úgy végzi mandátumát, ahogyan azt más vizsgálatok során is teszi, teljes függetlenséggel, megvizsgálja, elemzi a bűncselekményeket, amelyeket a különböző felek elkövettek, teljes átláthatósággal, részehajlás nélkül, és a meghatározott eljárásokat követve. Az első szakaszban összegyűjtjük és elemezzük az információt az összes megbízható forrásból. E célból kezdettől fogva szeretném elmondani, hogy felkértük az érintett feleket, hogy szolgáltassanak számunkra információt és működjenek együtt velünk. Örömmel elmondhatom, hogy felhívásunknak eleget tettek a konfliktusban álló felek, és így jó munkát tudtunk eddig is már elvégezni. Fontos megjegyeznem azt is, hogy munkánk és jogi mandátumunk továbbra is támogatásban részesül. Ami Ukrajnát illeti, a bíróság 2014 áprilisában kezdeményezett előzetes vizsgálatokat, azt követően, hogy Ukrajna azt nyilatkozta, hogy 2013. november 21-e és 2014. február 22-e között elfogadja a, az ICC joghatóságát. Az elemzésünk az úgynevezett majdáni eseményekre összpontosított, amelyek ezen időszakban következtek be. Nyilván tudják, szeptember 8-án, néhány héttel ezelőtt, az ukrajnai kormány egy második nyilatkozatot is közzétett, a római statútum 12-es cikkének 3-as bekezdése kapcsán elfogadja így az ICC joghatóságát olyan állítólagos bűncselekményekkel kapcsolatban, amelyeket az ország területén 2014. február 20-a óta követtek el. Ez alapján a jelenlegi előzetes vizsgálat ideiglenes hatáját kibővítettem, így az magába foglalja az összes állítólagos bűncselekményt, amelyet Ukrajna területén 2014. február 20-a óta követtek el. Abból a célból, hogy megállapíthassuk azt, hogy adott-e a kritérium arra vonatkozóan, hogy eljárást kezdeményezzünk. Ukrajna nem tagja a római statútumnak, de ezen legutóbbi nyilatkozattal, amelynek nincs záró dátuma elfogadta gyakorlatilag az ICC joghatóságát olyan eseményekre vonatkozóan, amelyek folyamatosan következnek be Ukrajnában. Többen kérték különböző forrásokból, hogy Ukrajna ratifikálja a római statútumot, amely az EU-Ukrajna társulási megállapodásban is szerepel. A bíróság szempontjából nézve ez egy örvendetes fejlemény lenne, és arra ösztönözöm a parlamentet, hogy vizsgálja meg, hogyan tudná támogatni Ukrajnát, hogy eleget tegyen ennek a célkitűzésnek. Kolumbiában szeptember 24-én a kolumbiai kormány és a FARC-IP közös lépéseket tettek annak érdekében, hogy véget vessenek az évtizedek óta tartó fegyveres konfliktusnak ebben az országban. Hivatalunk örömmel fogadja ezt, és bármilyen kezdeményezést is, amely a béke megteremtését szolgálja. Az igazságszolgáltatást a fenntartható béke fontos pillérének tekintjük. Évek óta nyomon követjük a kolumbiai igazságügy és a béke folyamatát. Reményünk, hogy ez a megállapodás egy különleges joghatóság megteremtéséről hozzájárul a cél eléréséhez. A megállapodás kizárja a háborús bűncselekmények és az emberiesség ellenek vetett bűncselekmények szempontjából az amnestiát, és így véget vet a büntetlenségnek a legsúlyosabb bűncselekmények kapcsán. Hivatalom ezeket a folyó előzetes vizsgálat fényében elemezni fogja. Meggyőződésem, hogy Kolumbia esetében az úgynevezett bíróság árnyéka, ahogy ezt az ENSZ főtitkára nevezte, alátámasztja most azt, hogy a rémtettek a, bűn, a különböző atrocitásokkal szembeni büntetlenség már nem jelent opciót. Guinea kapcsán is láthattuk azt, hogy az előzetes vizsgálat lehetőséget nyújt arra, hogy elérjük a római statutumban foglalt célokat, és támogassuk a nemzeti eljárásokat. Az előzetes vizsgálat során 2009. szeptember 28-án, amikor elkövették a Konakri stadionban a mészárlást, a hivatalunk különös figyelmet fordított a különböző nemi erőszakos cselekményekre, és a fő elkövetőket, a fő igazságügyi résztvevőket, a civil társadalmi szervezeteket támogatta. Ők mind hozzájárultak ahhoz, hogy a nemzeti hatóságok kapacitását erősítsék annak érdekében, hogy igazságot szolgáltassanak. Kézzelfogható előrelépés történt, de ahogyan az lenni szokott, évekbe telik bármit is felépíteni, és ez napok leforgás alatt összeomolhat. Ebben a tekintetben, mivel közelednek az elnök választások, és fokozódik a, fokozódik a feszültség Gíniában, ezért a jogállamiság irányába tett lépések nagyon fontosak lennek. Nyomon követjük a helyzetet. Szeretném azt is nyomatékosítani, hogy nem fogok habozni és a kilenc, jelenleg, kilenc jelenlegi esetben vizsgálatokat kezdeményezek, ha meggyőződésünk az, hogy a római statútumban foglalt jogi követelmények teljesülnek. Ha ezen kritériumok teljesülnek, kilenc esetben már eljárásokat kezdeményeztünk. Uganda, Közép-Afrikai Köztársaság két esetben is, Szudán, Darfur, Kongói Demokratikus Köztársaság, Kenya, Líbia, Elefántcsontpart és Mali. Szeretnék most néhány ezen esetről szólni, és szeretném azt is megemlíteni, hogy a bíróság sohasem volt ennyire elfoglalt, mint most. Itt nem kizárólag az én hivatalomra gondolok, hanem a bírókra is, akik kulcsfontosságú szolgálatokat nyújtanak és az összes résztvevő fél munkájára is gondolok, beleértve az áldozatokat képviselő jogi szakértőkre. Ebben a hónapban már nagyon sok minden történt. A Kongói Demokratikus Köztársaság esetében a Boszkó-Natanga eljárás szeptember 2-án kezdődött. Ez egy nagyon fontos eljárás azért, mert a nemzetközi emberi jog értelmezését szeretnénk jobban előmozdítani, annak érdekében, hogy kivizsgáljuk nemi erőszakkal kapcsolatos bűncselekményeket is. A büntetlenségnek véget fogunk vetni, annak a büntetlenségnek, amely sajnos még manapság is megfigyelhető, még akkor is, hogyha már kevésbé gyakran ugyanebben a térségben. Két napja, szeptember 29-én eljárás kezdődött a közép-afrikai köztársaság esetében Jean Pierre Bemba és mások ügyében. Itt az igazságszolgáltatás elleni jogsértésekre került sor. A 70-es cikk alapján kezdeményezhető eljárások nagyon forrás igényesek. A leghosszabb eljárás esetében azonban kell egy olyan üzenetet közvetíteni, hogy az, hogy a tanúk befolyásolása nem marad következmények nélkül. Biztosítanunk kell azt, hogy az ő szerepük, illetve azok szerepe, akik az igazságot szolgáltatják, meg kell, hogy előzzék azt, hogy ez akadályokba ütközzön. Folynak vizsgálatok a Közép-Afrikai Köztársaságban egy közelmúltbeli konfliktus kapcsán is. A hivatalom nyomon követi az elmúlt napok során bekövetkezett erőszakos támadásokat. A béke nagyon gyenge lábakon áll, és ahogy a világközösség most New Yorkban összegyűl, összegyűlt az ENSZ közülése kapcsán, arról vitatkoznak, hogy hogyan lehetne stabilizálni a helyzetet, hozzájárulni a fejlődéshez ezen országban. Nagyon kockázatos lépések következnek be, amelyek is fordíthatják a helyzetet. Szamba elnök hozzájárult a béke és a stabilitás megteremtéséhez, támogatásáról biztosította az ICC munkáját. Nagyon hangsúlyoznám azt, hogy bátran cselekedett, határozottan, és remélem, hogy az Európai Unió is támogatni fogja ezen erőfeszítéseket, amelyek célja a jogállamiság megteremtése egy olyan országban, amely hosszú ideig szenvedett a konfliktusok és az erőszak miatt. Mali esetében néhány nappal ezelőtt Ahmad al madi Ahmad al-Madit a nigeri hatóságok kiszolgáltatták a bíróságnak. Ez volt az első eset a Malival kapcsolatos vizsgálat során, itt a vizsgálatunk vallási és történelmi emlékművek elpusztítására összpontosított. Határozott és félérthetetlen az üzenetünk, ezek olyan bűncselekmények, amelyek súlyosak és nem maradhatnak büntetlenül. Örvendek annak, hogy a hivatalom hozzá tudott járulni egy tájékoztatáshoz itt az Európai Parlamentben júliusban. Valóban ez egy olyan kérdés, amely esetében a nemzetközi közösségnek egységes álláspontra kell jutnia, és meg kell akadályoznia, meg kell előzni az ilyen bűncselekmények elkövetését. A parlamenti képviselők nagyon fontos szerepet tölthetnek be e tekintetben. Biztosítaniuk kell azt, hogy a jogszabályalkotás és a pénzügyi támogatás adott legyen. De először szeretném elmondani azt, hogy november 10-én Elefántcsontpart esetében az eljárás elkezdődik Laurent Gabó korábbi elnök és Charles Blé Goudé ellen. A közelmúltban kezdeményeztünk vizsgálatokat állítólagos bűncselekmények kapcsán, amelyeket a másik fél követett el. Sajnos a második vizsgálatot késleltették különböző okok miatt. Related to insufficient resources and the consequent need to sequence Sajnos állandóan szükség van a vádemelési tevékenységre. Végül pedig Uganda. A januári 2016. januári ö, kihallgatásra ö, való előkészülés ö, Dominik Angvan esetében ö, mostan folyamatban. Ö, ugyanakkor a Bemba eset is ö, vizsgálat alatt áll, ahol várjuk az, ö, a végleges határozatot, illetve a, a kenyai Ruto eset ahol már a vádemelési szakaszt lezártuk, és készen vagyunk a védelmi fázisra. Nyilván tudják önök is, hogy állandóan és folyamatosan nő a munkaterhelésünk, és ezzel nap mint nap szembe kell néznünk. Sajnálatos módon bár az államok általánosságban támogatják a bíróságot, egyre több az ügy, amit tárgyalnunk kell, és a források nem ilyen arányban nőttek. Nagyon remélem, hogy az a támogatás, amelyről bizonyságot tett az Európai Parlament a bíróság költségvetési kérését illetően a jövőben is továbbra is így folytatódik. A nyilatkozatok formájában, a választókörzetekben, illetve a döntéshozók esetében is, akik kulcsfontosságú szerepet töltenek be annak érdekében, hogy az államok hozzájáruljanak a pénzügyi kiadásokhoz mivel a potenciális, eset, e, potenciális esetek óriásiak, e, illetve azok a bűncselekmények, amelyeket e, a nyomozati és vádemelési szakba kell emelni, egyre nagyobb számban kerülnek elénk, illetve az gyakorlatilag a büntethetőséget meg kell szüntetni, nem csak egy intézményt érint. Biztosítani kell azt, hogy a szükséges pénzügyi és politikai feltételek jelen vannak, különös tekintettel arra, hogy az Európai Unió fontos szerepet játszik abban, hogy az igazságosság és a jogállam elvéhez és annak támogatását mindenképpen biztosítsa, olyan bűncselekmények esetében, amelyek a bíróság joghatóságába tartoznak. Mint ahogy már említettem, az Európai Unió nagyon fontos partnerünk volt a büntethetlenség elleni harcban, mind a építés terén harmadik országokban, illetve közvetlen támogatását illetően is, a, amely a bíróságot is illeti. Ezzel, ebben a tekintetben nagyra értékelem azt a segítséget, amelyet nyújtottak a bíróságnak a demokrácia és az emberi jogok támogatását elősegítő európai eszköz létrehozásával. Nem szabad elfeledkeznünk arról a segítségről sem, amelyet a civil szervezetek szervezetei biztosítanak számunkra, azzal is, hogy egyre jobban felhívják a figyelmet ezekre az esetekre. Nagyon fontos következményei lesznek a, ennek a, a láthatóság terén, mind a, a, az alsóbb szinteken, mind pedig a magas politikai szinteken. Erre valóban szüksége van a bíróságnak. Az Európai Parlament és képviselői is nagyon sokat segítettek a bíróságnak. A parlament több nyilatkozatot adott ki, amelyben hangot adott aggájainak az emberi jog megsértése terén olyan helyzetekben, amelyek a bíróságra tartoznak illetve a, a konfliktus megoldására hívták fel a figyelmet. Tudjuk azt is, hogy a képviselők személyesen vagy együttesen tettek fel az Európai Bizottság külszolgálatának álláspontját illetően, illetve hogy tám- hogyan támogatja a bíróságot. Az ilyen állásfoglalási indítványok, illetve nyilatkozatok segítenek abban, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy az ilyen jogsértéseket ki kell vizsgálni, meg kell találni a felelősöket, és hozzá kell járulnunk a büntető bíróság igazság szolgáltatásához. Szeretném arra ösztönözni a parlamentet, hogy továbbra is segítse ezt a munkát, mert az Európai Unió támogatása kritikai jellegű annak érdekében, hogy feladatunkat elláthassuk, és véget vessünk a büntetlenhetőségnek. Ami a bíróságot illeti munkájának minden területén nagyon fontos, hogy segítse mindenki más is. Például a tagállamok a gyanúsítottak letartóztatása terén. Még tizen vannak lábom. Politikailag Kényes kérdés ez, és szükség van tehát a nemzetközi közösség támogatására. Az Európai Unió kulcsfontosságú partner ezen a területen, és megfordíthatja ezt az irányt. Meg szeretném jegyezni itt a szudáni elnök Al-Bashir úr esetét. Sajnálatos módon az Darfurban elkövetett bűncselekmények áldozatainak még mindig arra kell várniuk, hogy az elkövetők a bíróság elé kerüljenek. Nagyon fontos ez is, hogy a végrehajtásra kerüljön az a végrehajtási, az a letartóztatási parancs, amelyet mind a bíróság, mind pedig a Nemzeti Dél-Afrikai Bíróság megerősített. A, sajnos az együttműködés és a támogatás eléggé kevés, Kérem, hogy nyilatkozataikkal és fellépéseikkel továbbra is támogassanak minket, ez nagyon fontos. Ugyanis fontos, hogy mandátumunkat mindenképpen teljesítsük, és végül sikerre járjunk. Nemzetközi és igen összetett körülmények között kell dolgoznunk. Nagyon sok érdek állít ellentétben amely politikai, gazdasági, rövidtávú következményekkel is jár. Ezek pedig sokszor felülírják az elszámoltathatóság és igazságszolgáltatási elveket. Ebből a szempontból a bíróságnak figyelemmel kell lennie arra is, hogy nem csak akkor kell fellépni, amikor megfelelnek a körülmények, és más esetben pedig nem. A bíróság bizonyos esetekben gyakorlatilag nem kap lehetőséget, ez aláássa legitimitását, mint igazságszolgáltatási intézményt. Tisztelt képviselők, tisztelt Európai Parlament! Az Európai Parlament támogatása, hogy már említettem, segít abban, hogy a legsúlyosabb bűncselekmények esetében az áldozatoknak igazságszolgáltatást nyújtsunk. Össze kell fognunk, közösen kell fellépnünk annak érdekében, hogy határozott és állandó üzenetet közvetítsünk. Az emberség kiáll a büntethetetlenség elleni harc mellett. Az elkövetőket felelősségre kell vonni. Nem lehetünk egyedül ebben a harcban. Már eddig is nagyon sokat segítettek nekünk, ezt nagyra értékelem. Kérem, hogy továbbra is támogassanak minket, folytassunk eszmecserét. Várom a további együttműködést mindannyiukkal, és összességében az egész parlamenttel, és nagyon remélem, hogy továbbra is számíthatunk támogatásukra. Köszönöm szépen! Thank you. Köszönöm szépen. Köszönöm ezt az átfogó és nagyon tartalmas felszólalást. Most szeretném megadni a szót kollégáimnak, az Európai Parlament képviselőinek. Először is Demes Máker úr következik, majd Höken asszony, és Castaldo úr. Kérem, hogy három percre szorítkozzanak a felszólalásaikban. Köszönöm szépen, kérem tartsák ezt a határt. Köszönöm szépen, elnök asszony. Természetesen a Nemzetközi Bíróság nagyon fontos intézményben, Szuda asszonynak köszönöm szépen a részletes beszámolót és a látogatását az Európai Parlamenthez. A mi frakciónk teljes mértékben támogatja a Nemzetközi Bíróság működését. Ez az egyik legfontosabb létező nemzetközi intézmény. Van néhány kérdésem. Először is Ukrajnával kapcsolatosan. Ukrajna népe kimerült, és nagyon nehéz helyzetben van jelen pillanatban. a majdani mészárlásért felelősöket meg kell találni és meg kell büntetni. Ezt követelik. Nyilván szükség van Oroszország együttműködésére. Az ő eljárásukkal mik a legfontosabb fejlemények? Én részt veszek a parlament és Ukrajna közötti együttműködést nyomonkövető bizottságban, és megpróbáljuk ukrajnai barátainkat eh, rábírni, hogy a római statutumot ratifikálják. Egyre pozitívabb jelzéseket kapunk ezzel kapcsolatosan, aztán Palesztina. Sokak számára ez nagyon fontos kérdés, eh, hiszen az ország részt vesz az Nemzetközi Bíróság munkájában, és bejelentették, hogy a gázai háborús bűnök bizottságát szeretnék, hogyha jelentene az ICC-nek. Minden esetre Izrael kapcsolatosan mi a magunk részéről támogatjuk azt a döntést, hogy Palesztina hozzáférést kapjon a Nemzetközi Bíróság fórumához. Mivel pártatlannak kell lennie a Nemzetközi Bíróságnak, és a nemzetközileg elfogadott normákat alkalmazni kell, a büntetlenséget nem szabad megengedni, de persze az eljárás is nagyon lényeges. A kérdés, hogy ez a palesztinai béka, béke folyamathoz vajon hozzájárul-e, vagy sem. Azután a szíriai tragikus események. Szíria nem részes fele az Nemzetközi Bíróságnak, de a Szíriában elkövetett atrocitásoknak valamilyen módon meg kell találni a felelősét. Milyen megoldások vannak a biztonsági tanácson keresztül? Nem tudom, hogy ebben az irányban érdemes elindulni, és nem tudom, hogy mivel tudjuk Oroszország hogyan gondolkozik, mik lennének a siker esélyei. Ez vajon a Nemzetközi Bíróság hatáskörébe tartozik? Hogy ők bíróság elé kerüljenek. Végül pedig a dél-afrikai eseményekkel kapcsolatosan, és azzal kapcsolatosan, hogy a szudáni elnöknek sajnos sikerült elmenekülnie, és felszállt a repülőre abban a pillanatban, amikor Dél-Afrikában megkezdődött a tárgyalás. Hogyan tudjuk ezt megelőzni, hogy kikerüljék a bűnösök a szabályokat? valamiféle más megközelítése van szükség. Az államok, a részesféle államok az alapjai a sikernek vagy a kudarcnak. Köszönöm szépen, Demis Maker, Haken asszony, tessék. Köszönöm szépen. Lenyűgöző volt a beszámolója Üdvözöljük Önt és a jelentését. Szeretném, hogyha arról is beszélne, hogy a történelemben első alkalommal az EU nem adott ki üdvözlő üzenetet ezzel kapcsolatosan, hogy Palesztina ratifikálta a statutumot. Erről beszélne? Ön szerint ez változtat a helyzeten, hogy Palesztina csatlakozott a büntetőbírósághoz? Nagyon kíváncsi volnék, hogy hogyan gondolkodik erről, és vannak még eh, konkrétabb kérdéseim ezzel kapcsolatosan. Ön szerint mennyi időbe telik eh, az előzetes vizsgálat Palesztinával kapcsolatosan? Hányan dolgoznak ezen eh, teljes munkaidőben? az együttműködés a palesztin hatósággal és az izraeli hatóságokkal hogyan folyik jelen pillanatban az önértékelése szerint, és mi történhet az előzetes vizsgálat lezárulta előtt harmadszor. Az utolsó határozatában az Európai Parlament felhívta a főképviselőt, hogy dolgozzon az ajánlások teljes végrehajtásán már, ami a 2014-es gázai konfliktust illeti, támogatva az önök munkáját a Nemzetközi Bíróságnál. Hogyan lehet jobban támogatni Palesztinára vonatkozó előzetes vizsgálatot, különösen, hogyha valamely fél nem működik együtt. Mivel annyira összetett a helyzet, és annyi bűncselekményt követhettek el. Az önhivatala mire fog összpontosítani az előzetes vizsgálat során? Végül pedig próbálnak-e külső, illetve tapasztalnak-e külső nyomást az előzetes vizsgálat során? és a kollégám nevében két általános részt, kérdést szeretnék feltenni. Az első megfelel annak, amiről az előbb beszéltünk. Az EU mit tehet az önök munkájának támogatása érdekében, hogy az áldozatoknak igazságot szolgáltassunk? Ez egy általános kérdés az EU támogatással kapcsolatosan. És ő azt is szeretné tudni, hogy mit lehetne tenni olyan esetekben, mint Szíria esete, amikor lehetségesnek tűnik az, hogy az ügyet a Nemzetközi Bíróság elé vigyék. Köszönöm szépen, Kastáldó úr! Köszönöm a szót. Szeretnék köszönetet mondani uh, Bencuda uh, asszonynak, hogy eljött hozzánk. Ez nagy megtiszteltetés a parlament szakbizottságának. Nyilván emlékszik arra, hogy ami engem illet, és a szakbizottságot, illetve az egész parlamentet, nagyon fontos számunkra, hogy európai és nemzeti szinten megerősítsük nem csak a bíróság pozícióját, hanem konkrétan azt a lehetőséget is, hogy igazságot szolgáltasson. Egyszerűen csak azt tudom elmondani, hogy például ami Olaszországot illeti, a kampalai módosítókra utalnék, amikor is erre szeretnénk ösztönözni a kormányt, hogy ratifikálja. Nos, támogatásunk feltétlen és teljes körű. Úgyhogy az előttem szóló kollégák már nagyon sok lényegi kérdést említettek. Szeretnénk, hogyha Palesztinában elkövetett bűncselekmények esetében határozottabb szerepet tudnának felvállalni. Itt ugye két népről van szó, akiknek igazságszolgáltatása van szükségük. És azt gondolom, hogy a kizárólag diplomáciai, politikai szint nem, mege, nem elegendő a megoldása. Olyan mechanizmusok alkalmazására van szükség, amelyet a bíróság képvisel, amely végül is a feleket kibillenthetni ebből a megrekedt helyzetből, és tárgyalásra kényszeríteni. Ez nagyon fontos lenne. Aztán egy másik téma, Líbia ebben az országban egyszerűen elképzelhetetlen bűncselekményekre került sor, és kerül sor most is a polgárháború keretén belül, de ugyanakkor az emberkereskedelemre is sor került. Amikor ilyen jelentésekről van szó, amelyek a felelősséget vetik fel, tudni kell, hogy hogyan tovább. Aztán ott vannak a nagy globális hatalmak. Nagyon jól tudjuk, hogy a bíróság a nagy nehézségekkel küzd, például ami az Egyesült Államokat illeti, stb. Milyen lépésekre került sor, főleg az Egyesült Államok vonatkozásában? Megismételném, teljes mértékben feltétlenül támogatjuk Önöket, mert nagyon fontos, hogy Afrikában is fellépjenek, de nem annak kárára, hogy más területeken intézkedhessenek, és igaz ez a, a másik irányba is. Köszönöm szépen. Grazie tante. Nagyon köszönöm, Kesszáldó úr. Mielőtt a szót a külügyi szolgálat képviselőnek adnám meg, én is szeretnék egy-két kérdést feltenni hensuda asszonynak. Először is. El szeretném mondani, hogy az emberi jogi érdekeket a nemzetközi jogban úgy lehet a legjobban védeni, hogyha teljes mértékben függetlenek maradnak, és nem ö, élnek vissza semmilyenféle tevékenységével a bíróságnak. Ez nagyon fontos a mi a bizottságunknak is. Ez a kérdés a külügyi szolgálatnak is szól. Szeretném megragadni a lehetőséget, hogy Benzuda asszony körünkben van, és két kérdést feltenni. Először is. Nagyon sokan kritikailag illették a római statutumot, hogy a terrorizmus nem definiálja megfelelően, mint bűncselekményt. Nos, mi a helyzet most? Van-e oka annak, hogy ezt kihagyták, nem volt konszenzus a nemzetközi közösségben, hogy, vagy pedig már nem jogosak ezek az igények? Ön szerint mi a helyzet? Aztán, ami gázai és a palesztin folyamatot illeti, hogy ez része lesz a bírósági feladatoknak, több kritika elhangzott Izrael részéről, illetve a bírák részéről, nevezetesen Palesztina 2015. január 1-én egy nyilatkozatot hozott, az el, a megszállt palesztin területekre vonatkozó bűncselekmények vizsgálatát illetően a bíróság vonatkozásában. De a nyilatkozat előtt az EU megjegyezte, hogy Palesztina státuszát felemelték, megvizsgálták ennek jogi következményeit, nevezetesen, hogy a 2009-es már nem érvényes nyilatkozatot hogyan befolyásolta. Tehát Palesztina nem tudott csatlakozni a római statutumhoz röviden. Szeretném, hogyha erre a kritikára reagálhatna röviden, ugyanis most akkor Palesztina az állami miság kritériumainak megfelel, ezt előrevetítjük, vagy a palesztin vezetőket arra ösztönözzük, hogy a bíróságot felhasználják arra, hogy a politikai síkú programot előre vigyék. Most Christian Bergman következik a külszolgálat képviseletében, aztán pedig Benzuda asszony kap a lehetőséget a válaszadásra. Köszönöm. Köszönöm szépen. Először is engedjék meg, hogy a külügyi szolgálat megköszönje ezt az eszmecserét ezen a mai ülésen, mert ez nagyon fontos. A külügyi szolgálat szempontjából csak hangsúlyozni tudjuk, hogy a Nemzetközi Büntetőbíróságot, valamint a büntetlenség elleni küzdelmet hatékonyan támogatja az EU. Egy hatékony ICC nagyon fontos a büntetlenség elleni küzdelemben és egy jog alapú nemzetközi rend megteremtésében. Az ICC tehát továbbra is egy fontos prioritás marad számunkra az Európai Unió egészében. Ugyanígy szeretnénk megköszönni a kitűnő munkakapcsolatot a külügyi szolgálat, valamint az ön hivatala az ügyészség között és továbbra is biztosítjuk az EU támogatását az ön munkájához, Ben Szudászony. Köszönöm. Okay, um, Rendben. Van még egyéb kérdés? Rendben. Ben Szudászony, akkor öné a szó. A jelenlegi szíriai katonai fellépéssel kapcsolatban is szeretném, hogyha kifejteni az álláspontját. Köszönöm. Köszönöm, tisztelt képviselők, köszönöm a kérdéseiket. Elég sok kérdés elhangzott, de megpróbálok választani ezekre. Az első kérdés Ukrajnára vonatkozott, mi a jelenlegi helyzet? Elmondtam az ismertetőmben, hogy Ukrajna egy második nyilatkozatot is közzétett, elfogadva az ICC joghatóságát a 12-es cikk 3-as bekezdése alapján. Emlékeznek rá, hogy az első nyilatkozat a majdáni eseményekre korlátozódott, mert ideiglenes volt a hatály, amelyet abban a nyilatkozatban megfogalmaztak. 2013. novemberétől 2014. februárjáig terjedt, tehát gyakorlatilag a majdáni eseményekre korlátozódott, és csak ezen időszak vizsgálatára szorítkozhattunk, ami nem könnyítette meg a bíróság munkáját. Számos kérdést kaptunk azzal kapcsolatban, hogy miért nem megyünk túl ezen az időszakon, de ezt nem tettük meg, ugyanis a nyilatkozat erre a az időszakra kötelezett bennünket. A közelmúltbeli nyilatkozat, a második nyilatkozat, amelyet múlt hónapban kaptunk meg, vagy ebben a hónapban, ha nem tévedek, a következőt tette. Elfogadta a joghatóságunkat, ismételten ugye 2014. februárjától napjainkig egy konkrét végső dátum nélkül. Ez azt jelenti, hogy kibővíti az előzetes vizsgálat hatáját, amely más eseményekre is kiterjedhet az ország keleti részében is, tehát ez sokkal szélesebb. Tegnap jelentettem be, hogy kibővítjük, kiterjesztjük az előzetes vizsgálatot, hogy más eseményeket is megvizsgálhassunk. Szerettem volna egyértelműen fogalmazni az előzetes vizsgálatok kapcsán, ugyanis ez még nem egy vizsgálat, ez információgyűjtést jelent az elkövetett bűncselekményekről, és egyfajta elemzést hajt végre az információk alapján. Ez egy hivatali munka, amely megbízható információkat igényel minden forrásból, ellenőrizzük ezen forrásokat és az információkat, és megállapítunk bizonyos dolgokat. Megállapítjuk, hogy háborús bűncselekményeket követtek el, emberiesség elleni bűncselekményeket népírtás következette be, vagy vannak-e nemzeti folyó eljárások, ez az, amire az előzetes vizsgálatban képesek vagyunk, megvizsgáljuk a bűncselekmények súlyosságát, illetve azt, hogy az igazság szolgáltatás érdeke ellene, ellen szól-e az, hogyha beavatkozunk. Csak ezt követően, miután ezt a folyamatot lezártuk, megállapítjuk a kapott információk alapján, hogy mit tegyünk, megnyitjuk-e a vizsgálatot, kezdeményezünk-e vizsgálatot, vagy sem. Itt tartunk tehát most, Ukrajna esetében. Ami Palesztinát illeti, említették, itt ugyanez az eljárás az, amelyet jelenleg alkalmazunk. Információt gyűjtünk, elemezzük az információt, és ezt követően megállapításra jutunk a folyamat végén. Úgy gondolom, hogy minden előzetes vizsgát szempontjából ez nagyon fontos, de különösen fontos ez a palesztinai helyzet esetében, Fontos, hogy a lehető legalaposabbak legyünk az információval, amikor is azt elemezzük, még mielőtt bármilyen nyilatkozatot tennénk, arra vonatkozóan, hogy eljárást kezdeményezünk-e, vizsgálatot kezdeményezünk-e, vagy sem. Kezdettől fogva is leszögeztem, hogy felkértem az összes konfliktusban álló felet arra, hogy szolgáltassanak számunkra információt, és ahogy a bevezetőmben elmondtam, minden érintett fél felvette velünk a kapcsolatot, és jelezte, hogy információt fog nyújtani, ami nagyon hasznos. Az imént már elmondtam, hogy mindig jobb, hogyha lehetőleg átfogóbb és minden különböző forrást bevonó vizsgálatot hajthatunk végre ebben az előzetes szakaszban. Ez már megtörténik most, dolgozunk ezen. Említettem, hogy ez egy nyugodt folyamat, itt nincs szükség különösebb felhajtásra. Megkapjuk az információt, ezt feldolgozzuk az irodáinkban. Egy másik kérdés egy, ellá, egy látogatásra vonatkozott. A palesztin hatóság és Izrael irányába is megfogalmaztuk már ezt a kérésünket, szeretnénk a helyszínre látogatni, ezt megtesszük valószínűleg az elkövetkezendő hónapok során, vagy ebben a hónapban, nem tudjuk még, de ellátogatunk oda. Minden esetre kilátásba helyeztük ezt a látogatást, és amit még el szeretnék mondani az előzetes vizsgálatok kapcsán, az az, hogy nincs egy konkrét menetrend, a tényektől és a körülményektől függ. Itt messze menőleg információgyűjtésről és az információ elemzéséről van szó, ez nem egy vizsgálat. Nehéz meghatároznunk az időkeretet, nem állíthatjuk azt, hogy mikor kezdődik és mikor zárul le ez a folyamat. Eleget kell tennünk az említett kritériumoknak azzal kapcsolatban, hogy nemzeti eljárás hatályban van-e, mennyire súlyosak a bűncselekmények, stb. Ami Szíriát illeti, kérdezték, hogy milyen lehetőségek nyílnak nyílnak meg előttünk. Említette, hogy a római statútumnak nem aráíró fele, éppen ezért területi joghatóságunk nincs. Nem tudunk beavatkozni a szíriai helyzetbe. Ugyanakkor azt tudjuk, hogy az ISIS, valamint a szíriai területen és Irakban elkövetett bűncselekmények kapcsán Tudjuk, hogy az ISIS soraiban vannak olyan emberek, akik a római statútumot ratifikáló országok állampolgárai. És bárhol is kövessék el ezen súlyos bűncselekményeket, a joghatóságunk ekkor alkalmazható. Tehát lehet joghatóságunk ezen állampolgárokra vonatkozóan. Számos aspektust természetesen még behatóban figyelembe kell venni, hogy megállapítassuk azt, hogy valóban konkrét államok, amelyek állampolgárai bűncselekményeket követnek el ott, ezen államok tesznek-e valamit annak érdekében, hogy bíróság elé állítsák ezen személyeket, hiszen az ICC joghatósága nem helyettesíti a tagállamok joghatóságát, hanem kiegészíti azt, hogyha a tagállamok vizsgálatokat kezdeményeztek, akkor mi ezt nem tesszük meg. Tehát először is ezt kell figyelembe vennünk, másodszorban kapnunk kell információt arról, hogy a hierarchikus struktúrában ezen állampolgárok milyen szerepet töltenek be. Ugyanis a leginkább felelős személyek ellen kezdeményezünk eljárást. Éppen ezért ahhoz, hogy további vizsgálatokat hajthassunk végre, szükségünk van azon, azon államok támogatására, amelyek állampolgárai bűncselekményeket követnek el. Ezen államoktól információt kell kapnunk, hogy megállapíthassuk azt, hogy vádat emelhessünk az érintett személyek ellen, vagy eljárást kezdeményezzünk velük szemben. Dél-Afrika kapcsán említette azt, hogy Dél-Afrika Vasír elnököt nem tartóztatja le aláíró félként, ez a hatás körébe tartozik, ez a kötelessége, ez igazából egy olyan kötelesség, amely le van fektetve a szerződésben. Ha valakit a bíróság elő akar állítani, akkor az aláíró fél, az aláíró tagállam jogi kötelezettsége az, hogy őrizetbe vegye és a bíróság elé állítsa az érintett szemét. Sajnos mindannyian tapasztaltuk, hogy mi történik Dél-Afrikában. Mi bíróságként, hivatalként azt tehetjük meg, hogy tájékoztatjuk a bíróságot arról, hogy Dél-Afrika nem tett eleget ezen kötelezettségének, annak ellenére, hogy a bíróság már felvette az országgal a kapcsolatot, és a Nemzeti Bíróság is jelezte, hogy Basir elnököt ki kell szolgáltatni a Nemzetközi Büntetőbíróságnak, de végeredményben a tagállamok közgyűlésének a felelősségébe tartozik ez, valamint az ENSZ biztonsági tanácsának hatáskörébe hiszen ők követelték, hogy az ICC-hez utalják az ügyet. Ugyanakkor a tagállamok, a részes államok közgyűlése kell, hogy megtegye a szükséges lépéseket és ők akadályozzák a bíróság munkát. Tehát ez egy nagyon súlyos kérdés, és úgy gondolom, hogy a tagállamoknak éppen ezért el kellene gondolkozniuk azon, hogy mit tehetnek még, amellett, amit a biztonsági tanács megtesz. A következő kérdés sorozatra térnék át. What is my opinion? Megkérdezték, hogy mi a véleményem az EU-ról, hogy az EU nem támogatja, vagy nem tesz eleget eh, annak az úgymond kötelezettségének, hogy nyilatkozatot tegyen Palesztina csatlakozásával kapcsolatosan. Eh, eh, sajnos ez politikai pozíció, erről nem szólhatok, ez nem az én asztalom. Lehet, hogy utána kellene nézni, hogy ennek mi az oka. Biztos volt oka ennek is, de én inkább nem mondanék ezzel kapcsolatosan semmit, hiszen ez egy politikai döntés, én ezeket általában nem szeretem kommentálni. Aztán arról is volt kérdés, hogy mennyi időbe telik majd mindez. Nagyjából ezt megválaszoltam. Nincsen egy kitűzött határidő, az előzetes vizsgálat esetében nem határozunk meg ilyet, nem mondhatjuk, hogy ez eddig vagy eddig fog tartani. Különböző feltételektől és körülményektől függ, hogy milyen gyorsan tudunk információt gyűjteni, és elég alaposan megvizsgálni azokat. Az együttműködéssel kapcsolatosan már jeleztem, hogy minden oldal úgy döntött, hogy együttműködik az irodával, vannak kérdéseink, tehát dolgozunk velük, különböző találkozókon gyűjtjük az információt, tehát ezzel dolgozunk, majd meglátjuk, mennyi ideig tart mindez. A végrehajtástól függ minden, és megpróbáljuk a látogatást is minél hamarabb intézni. Aztán arról is volt szó, hogy, az, hogy mivel a a bíróság elsősorban foglalkozni. Először is ott van a ratifikáció, de még hogyha ez a nyilatkozat meg is születik, akkor meg kell vizsgálnunk azokat az bűncselekményeket, amelyeket múlt nyáron Gázában elkövettek. Leginkább abban az értelemben, hogy a bíróságot felkérték arra, hogy elsősorban a bűncselekményekkel foglalkozzon, az elkövetett bűncselekményekkel, amelyek Palesztina területén eh, történtek, illetve palesztin állampolgárokkal szemben. Ez tehát egy lehetőség arra, hogy megvizsgáljuk az eh, állítólagosan elkövetett eh, bűncselekmények mindegyikét. Ezt tesszük tehát, nem csak a múlt nyári eseményekre összpontosítunk, nem erre korlátozódunk illetve az előző évben történt javít ki a mellettem ülő kolléga. Az, hogy tapasztalunk-e nyomást, nem. De még hogyha tapasztalnánk is, nem befolyásolhat minket, végezni kell a munkánkat, és én is ezt teszem. Szíriát is említette. Úgy gondolom, hogy erre már kitértem, és az ISIS esetére is, és arra, hogy milyen joghatóságunk lehet ebben a tekintetben. Ami azt illeti, hogy esetleg az ENSZ biztonsági tanácsa elénk utalhatja ezt az ügyet, ezt sok érv támaszthatja alá, de mi ezt nem szoktuk kérni. Nem fordulunk az ENSZ biztonsági tanácsához, hogy küldje hozzánk az ügyet. Hogyha így is történik, akkor is fel kell mérnünk, hogy a mi értelmezésünkben bűncselekmény történt-e, tehát még hogyha elénk citálnák az ügyet, akkor is hivatalosan ki kellene vizsgálnunk, ahogyan tettük Libia esetében, mielőtt felvállaltuk az ügyet. De azt hiszem, hogy amit ön felvetett, annak a lehetőségével kapcsolatosan, hogy a bíróság elé kerülne Szíria ügye. Ehhez az kell, hogy a biztonsági tanács kérje az ügy kivizsgálását. A másik útja ennek az, hogy ratifikálja a Szíria az egyezmény, de én ezt nem látom nagyon valószínűnek, persze nem is lehetetlen. Palesztinával kapcsolatosan már azt hiszem válaszoltam a legtöbb kérdésre. Köszönöm szépen a biztatást, hogy ne adjuk fel, persze nekem ez még soha nem fordult meg a fejemben. Köszönöm. Felvetették még a terrorizmus kérdését, és hogy a Nemzetközi Bíróság miért nem említi ezt meg külön az alapítókiratban. azok a bűncselekmények, amelyeket a terroristák elkövetnek, általában emberiesség elleni bűncselekmények a statutum alapján. Ha például van egy támadás, és ez terrorista cselekmény, Ez nem azt jelenti, hogy nem vizsgálhatja ezeket a bűncselekményeket, hogyha az joghatósági paraméterek teljesülnek, hiszen lehet, hogy ez emberiség elleni bűncselekmény lesz, gyilkosság, vagy egyéb destruktív cselekmény. Tehát mindez nem jelenti azt, hogy az a Nemzetközi Büntetőbíróság nem léphet fel, hogyha a joghatóság feltételei teljesülnek. Aztán I, I more or less uh, encourage. Erről a nyilatkozatról is szó volt, amit nagyjából támogatók is, vagyis hogy Palesztina csatlakozzon a büntetőbírósághoz. Én úgy érzem, ez méltánytalan bírálat. Én részemről nem volt ilyen biztatás. Amikor 2013 végén, ha jól emlékszem, amikor Palesztina megkapta ezt a jogállást az ENSZ közgyűlésétől. Sokan felhívták az irodámat azzal, hogy most Palesztina státuszt váltott az ENSZ-ben, és a 2009-es nyilatkozatot újra napirendre kellene venni Palesztina ügyében. Különböző hívások voltak és cikkek, és viták zajlottak azzal kapcsolatosan, hogy hivatalomnak át kellene vennie ezt a helyzetet a 2009-es nyilatkozat alapján. Ezért gondoltam, hogy egyértelművé kell tenni a helyzetet vagyis hogy a jelenlegi státusz nem visszamenőleges hatályú 2009-re nézve. Ez 2012-13-ban történt, 2012-ben, és az a nyilatkozat akkor történt még, amikor nem volt ilyen státusza a Palesztinának az ENSZ-ben. Mi soha nem tettünk nyilatkozatot Palesztina államiságával kapcsolatosan, mi úgy gondoltuk, hogy az ENSZ előtti státuszt veszük figyelembe. Ezt próbáltuk elmagyarázni, amikor azt mondtuk, hogy a 2009-ben eh, az ENSZ előtti státuszuk most arra megváltozott. Most már másmilyen kategóriába tartozik Palesztina, vagyis a római statutumhoz és más egyezményekhez csatlakozhat. Ezzel kapcsolatosan egyetemek voltunk, arra szorítkoztunk, hogy kijelentsük, hogy az ENSZ előtti státuszból indulunk ki, és tetszik vagy nem tetszik, ez 2012-ben megváltozott a közgyűlés szavazatával, és ezért szükséges volt, hogy az én hivatalom ezt a pontosítást megtegye. Ez nem biztos semmire senkit, nem is az én feladatom lenne, mi nem ösztönzünk senkit cselekvése, de az univerzalitás nagyon fontos, a római statutum szempontjából, hogy a kettős mérce vágyát elhárítsuk, vagy a beavatkozás vágyát, és tisztviselőként én mindenkit arra biztatnék, hogy csatlakozzon a római statutumhoz, de ebben az esetben nem is volt erre szükség, és nem is tettem ezt meg, de az nagyon fontos, hogy tisztázzuk, különösen azzal a váddal szemben, hogy a hivatalom nem akarja a palesztin dossziét újra napirendre venni a változott státusz miatt, ennyit kellett tisztáznom. Köszönöm. We really thank you. Köszönöm szépen, és nagyon köszönjük, hogy eljött hozzánk ma. Nagyon fontos, hogy megbeszéljük ezeket a témákat, amelyek rendkívül aktuálisak most. Kérem, vegye velünk a kapcsolatot, hogyha bármiben segíthetünk a továbbiakban. és főleg az izraeli és palesztin hatóságok hamarosan megkövetkező látogatásáról. Köszönöm szépen, további jó munkát kívánok!